a függetlenek részéről kinevezési listákat kaptam a jegyzőkönyvben. Ezeket megjelentetjük. Amennyiben nincsen senkinek semmilyen kifogása, akkor ezek megjelennek. A következő napi rendi pont pedig eh, egy szóbeli választ igénylő kérdés, a vakok hozzáférése a könyvekhez címet viseli első felszólalóként Mazzoni asszonynak adnám át a szót, 5 percre, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák! Ez a szóbeli választ igénylő kérdés érinti az Európai Parlamentet, hiszen egy kötelező nemzetközi szerződés aláírásáról van szó, melynek tartalma az, hogy a vakok, illetve a látás sérültek könyvekhez való hozzáférése. Ez pedig az audio formátumot, tehát a hangos könyvet jelenti. Az összes publikáció 5%-a érhető el vakok és gyengénlátók számára. A bizottság és a tanács negatív módon nyilatkozott a szerződés aláírásához, éppen ezért az európai intézmények javasolták, hogy az Európai Unióban vizsgálják meg a helyzetet. Tehát megvizsgálják, hogy milyen formában lehetne lehetséges a szerződéshez való csatlakozás. Az európai polgárok nagy része, aki érintett ebben a fogyatékosságban, természetesen olyan jogokkal ér, hogy hozzáférhessenek ezekhez a publikációkhoz. Tehát ez az alacsony hozzáférhetőségi szám azt jelenti, hogy az érintett polgárok nagyobb függőségbe kerülnek. A tudósok azt igazolták, hogy a Brej írás használata, aki már kiskorától olvas, nagy mértékben javítja a vakok és látók képességeit. Éppen ezért sokkal rugalmasabban szeretnénk a szerzői jogdíjakkal bánni. Ez azt jelenteni a vakoknak és a gyengénlátóknak, hogy hozzáférhetnek olyan művekhez, amelyek élvezetéből pillanatnyilag ki vannak zárva. A bizottság és a tanács hozzáállása pedig ellentétben áll a 2020-as stratégiával a fogyatékossággal élő emberek tekintetében. Egy potenciáról van szó, amelyet mindenképpen ki kell használnunk. természetesen foglalkoznunk kell a kérdéssel, és be kell tartanunk az ENSZ egyezményét is, illetve az Európai Unió alapjogi kartáját, ahol egyenjogúságot kell, hogy élvezzenek a fogyatékossággal élő emberek. Főleg, hogyha az Európai Unió által aláírt szerződésekre gondolunk, itt is látjuk ezt az ellentmondást, tehát a szellemi tulajdon védelme és a fogyatékossággal élő emberek jogai között. Pillanatnyilag a VIPO-ban egy vita zajlik egy megfelelő javaslatról. Jó lenne, hogyha bizottság és a tanács magatartásán változtatni lehetne. Tehát a bizottság és a tanács jelenleg arról vitáznak, hogy hogyan lépjenek el a diszkrimináció ellen. Tehát mindenképpen szükség van a diszkrimináció elleni fellépésre, természetesen érinti ez a fogyatékossággal élőket. Másrészt viszont ugyanezek az intézmények elutasítják annak a lehetőségét, hogy az akadályokat itt eltávolítsák. Itt gazdasági okokra hivatkoznak. Azonban mindig megvannak a lehetőségek. Az alapelvet kell védenünk. Gazdasági okok soha nem élvezhetnek prioritást az alapjogok védelmével szemben. Éppen ezért szakbizottság szóbeli választ igénylő kérdést fogalmaz meg az érintett intézmények irányába. Ennek a lényege az, hogy a bizottság és a tanács változtassák meg álláspontjukat, és igazságosabb álláspontra helyezkedjenek. A parlament nemrég nyilatkozott erről. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt is. Most pedig három percre Barnier biztosnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, jó estét kívánok, kedves képviselő, hölgyek és asszonyok. Köszönöm Macóni asszony, hogy megadja lehetőséget, hogy itt a parlament előtt szóljak a szerzői jogdíj és a fogyatékossággal élők közötti kapcsolatról. Arról van szó, hogy a fogyatékossággal élőknek biztosítsuk azt, hogy élhessenek jogaikkal, hogy hozzáférjenek a megfelelő információkhoz. Ez a, a vakokra és gyengénlátókra is vonatkozik. Nagyon fontos az, hogy teljes mértékben részt vállaljanak a társadalmi életben, a demokráciában. Az említett egyezmény célja éppen ez. A 2010-2020-as fogyatékossággal élőkről szóló stratégia is ezt helyezi előtérbe. Tehát a különféle egyezményekben így az ENSZ egyezményben rögzítettek értelmében biztosítanunk kell mindenkinek ugyanazokat a jogokat. Mi ezt minden tekintetben védjük. Pillanatnyilag tárgyalások folynak a Szellemi Tulajdoni Világszövetségben, hogy hogyan lehetne a vakoknak és gyengélátóknak megkönnyíteni a helyzetét. De mindenkelőtt szeretnék néhány dolgot pontosítani. Arról van szó, hogy nagyon hasznos az, hogy legyen egy nemzetközi eszközünk, amely kötelező, és pedig egyaránt vonatkozik a szerző jogdíjak védelmére és a vakok jogaira. Arról van szó, hogy szükségünk van-e egy nemzetközi szerződésre. Azonban gyakorlatiasnak is kell lennünk. Egy konkrét kérdésre kell koncentrálnunk, ez pedig az, hogy léteznek bizonyos szövegek. Meg kell nézni, hogy ezek a szövegek tényleg gyakorlatias megoldást kínálnak a vakok jogainak teljesítéséhez. A jelen hatályos jog, és most utalnék arra, hogy az összes tagállam bizonyos kivételekkel él a vakok tekintetében, tehát ez az információs társadalomban is nagyon lényeges. Az Európai Unióban vannak intézkedések, hogy megkönnyítsük a párbeszédet a szerzői jogvédők és a vakok szervezetei között. Azonban együtt is kell működnünk. Hatékonyan kell együttműködnünk a szerzői jogvédői szervezetek és a vakok szervezetei szövetségei között, hogy hogyan lehetne a legmegfelelőbb formátumban a könyveket mindenki javára biztosítani. Nagyon fontos az, hogy a vakok és a gyengéllátók megfelelő formátumban hozzáférjenek a könyvekhez. Ez a prioritásunk. Azonban konkrétan és főleg gyorsan kellene ezen a téren előbbre haladnunk. Hölgyeim és uraim, itt van egy előfeltétel. Hogyha van egy közös álláspontunk az érintett felek között, akkor meg tudjuk határozni azt a jogi eszközt, amely a legmegfelelőbb. Szerintem egy szerződés vagy egy ajánlás is lehet ez. Itt egészen nyitott vagyok. És eddig úgy gondolom, hogy javaslatainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy a párbeszéd egy egységesebb szöveget érjen el, mint az eddigi szöveg. Ez már egy jelentős haladás. A Vakok Világszövetsége számára is. Azonban tovább is kell haladnunk. A legutóbbi ülésen a VIPO ülésén a szöveg tartalmáról is szó volt, amelyet gyorsan javítani kell. Írásban és szóban is közvetítettük partnereink felé azokat a helyeket, amelyeket szerintenünk javítanunk kell. De nagyon fontos az, hogy átlátható legyen mindenki számára az eszmecsere. Olyan témáról van szó, amely személyesen is érdekel engem, személyesen is tárgyaltam vakok szövetségeivel, és az összes Európai Uniós kormányzattal is szeretném tisztázni, hogy minél hamarabb konkrét megoldás szülessen ezen a téren. És pedig úgy, hogy mindenki megelégedjen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most akkor a frakciók felszólalaihoz érünk. Az első Baszeszku asszony másfél percet kap a néppár nevében. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Mazzoni kolléganőm kezdeményezését, hiszen eh, nagyon lényeges, hogy ezt a kérdést a bizottsághoz intézte. 30 millió Európai Uniós polgár vak vagy gyengénlátó. Nagyon fontos az, hogy gondoskodjunk arról, hogy ezek a személyek is hozzáférhessenek a könyvekhez és eh, nyomtatott anyagokhoz. Itt a képzésről, oktatásról, továbbképzésről van szó nagyon lényeges az, hogy ezeket az embereket integráljuk a munkaerőpiacon. A vakok egy negyede képes munkahelyet találni. Vannak új technológiák, amelyekkel lényegesen könnyíthetnénk a helyzetet. Ezekkel az új technológiákkal a könyveket vakok és gyengélátók számára is elérhetővé tehetjük. Nagyon lényeges, hogy ez meg is történjen. Számos esetben léteznek audioformátumú kiadványok, azonban nem létezik európai szintű jogalkotás ezen termékek forgalmazásáról. És most a bizottsághoz fordulok, hogy kivételt alkalmazzanak itt a szerzői jogok területén is. Arról van szó, hogy a tagállamok között cseréljük ki a jó gyakorlatokat. Az én országomban a könyvtárak Például gyűjtik az audioformátumú anyagokat a vakok és gyengén számára. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A következő az S és D nevében Michael Cashman. Egy percre. Köszönöm szépen. Barnier biztos. Ismerem önt. Nincsen ideje a diszkriminációra és láttam, hogy mindig is védte az egyenlőség elvét. Éppen ezért eh, szeretném felszólítani, hogy haladjon tovább. Itt pozitív tá tettekre van szükség, hogy eh, a vakok és a gyengén látók számára világméretekben megoldjuk a kérdést. A parlament eh, támogatja azt hogy a vakok és gyengéllátók hozzáférjenek az anyagokhoz. Éppen ezért biztos úr, lépjen továbbra. Az egyenlőség elve nem lehet másodlagos. A vakok pedig könyv éjségben szerv, szenvednek az egész világon. Nem tudom elhinni, hogy a szerzői jogok akadályt képezhetnek abban a tekintetben, hogy a vakok hozzáférhessenek Shakespearehez, Viktor Hugohoz és rengeteg más íróhoz tegye meg mindent, amit tud. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A következő az Alde nevében Harkin asszony másfél percre. Köszönöm szépen. Az elmúlt két évben nagyon sok vitát hallhattunk itt, hogy betartsuk a szabályokat. Legyen ez hatos csomag, kettes csomag, bármi meg be kell tartani a szabályokat. És hogyha most a fogyatékosságokkal élőkre vonatkozó szabályokról van szó, akkor mi a helyzet? Akkor itt ajánlatokat hallunk nem kötelező érvényel, és ez micsoda? Szerintem az a feladatunk, hogy a legjobb megoldást találjuk meg. Eddig a bizottság nem könnyítette meg a vak EU polgárok könyvekhez történő hozzáférését és amit most öntől hallottam, az az, hogy rendben van, ez igaz, amit mondott, de tovább kell haladnunk. Írországban a Vakok Nemzeti Szövetsége is azt mondja, hogy millió EU-s polgár szenved könyv éjségben. Igazából a könyvek néhány százalékát konvertálják át csak vakok számára élvezhető formátumba. Az Európai Vakok Szövetsége írt jelentést, a parlamentben is léteznek jelentések a helyzetről. Biztos úr, szerintem kapott elég útmutatást. Most uh, induljon el az úton. Köszönöm szépen, főként amiatt, hogy 10 másodpercet még adott is nekünk. Most a zöldek nevében Oken kollega fog felszólalni. Egy perc, 30 másodpercben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Nem szeretném megismételni mindazt, amit már elmondtak arról, hogy milyen nagy ez a probléma, valóban botrányos ez. Egy stratégiát nyújtottak be, de igazából semmi nem történik. Semmi nem történik a korábbi időszakhoz képest. Sok a barátságos szó, viszont semmi nem történik. Én nem vagyok annyira kedves, mint Cashman kollega, aki viszonylag kedvesen szólt önhöz, Nekem közvetlen válaszokra van szükségem öntől, egy szerződésre, egyetemi szabályokra van szükség. Nem lehet az, hogy azt mondják, hogy ha a partnerekkel majd beszélünk, ez csak bla bla bla. Az a valóságban semmi nem történik, és a múltban is elmondtuk, és megismételjük azt, hogy az Európai Parlament egységes ebben, a tagállamok is támogatnak bennünket. Nem lehet az, mint hogyha, hogy úgy tesszük, mint hogyha ebből bármilyen fajta kifogással ki lehetne kerülni. Van egy szerződés, egy kötelező érvényű megállapodás, és nem pedig, és nem szabad, hogy ezek nem kötelező érvényű soft lóvá alakuljanak át. Itt nem pénzről van szó, hanem arról, hogy a vakoknak ugyanolyan lehetőségekkel kell rendelkezniük, mint nekünk szörnyű elképzelni azt, hogy ilyen sokan nem férnek hozzá ezekhez a művekhez, amiket Cashman úr is említett, csak azért, mert keveset teszünk azért, hogy hozzáférjenek. Valamit tenni kell, biztos úr. Elnök, köszönöm szépen. Az EFD nevében Morganti kollega kapja meg a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Bárnyi biztos urat ismételten nem régiben kiadtak egy közleményt Olaszországban, mégpedig arról, hogy viszonylag keveset olvasnak az emberek. Az átlag az személyenként három könyv, és csak az emberek 30% olvas minden nap. Nagyon fontos az, hogy olvashassunk és hozzáférjünk az olvasmányokhoz, főként a gyengénlátók, illetve a vakok számára. Ez egy olyan probléma, és hogy és arról beszélnek, hogy gondok vannak a szellemi tulajdonjoggal, de vannak már új technológiák, amelyen jobban lehet terjeszteni a műveket, viszont a copyright sem lehet egy át nem hideható nehézség, mindenképpen tehát hatással kell lenni a kiadók döntéseire. Van egy olyan megállapodás, amely az ilyenfajta könyveket korlátozza, és olyan megállapodásokra van szükség, amelyek viszont kötelező érvényűek, amelyekkel ezt a diszkrimináló helyzetet le lehet küzdeni. Gyengénlátókról, vakokról van szó, nekik ugyanolyan jogokat kell élvezniük, mint másoknak, annak érdekében, hogy ők is hozzáférhessenek a különböző könyvekhez. Köszönöm szépen. Most rátérünk a többi felszólalóra. Bekár úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr! A petíciós szakbizottság képviselőjeként én amellett vagyok, hogy ne legyenek nem kötelező érvényű megállapodások, akár csak Macóni asszony, én is úgy gondolom, hogy egyetemű az, hogy hamarosan további lépéseket kell tennünk, hiszen ha megnézzük az online területet, én például megnéztem azt, hogy Németországban, Ausztriában és Svájcban már tettek lépéseket ebben az irányba, és hogyha az online kérdés felmerül, akkor ez a probléma még sürgetőbbé válik. Üdvözlöm azt, hogy ezeken a területeken most már európai fellépés sürgetünk, Hál' Istennek csökken a gyengénlátók száma az orvostudomány előlépésének köszönhetően, és a petíciós szakbizottság tagjaként azt kérem önt, tisztelt biztos úr, hogy, hogy törődjünk a vakok és gyengénlátók ezen problémájával, és a könyvek olvasását, illetve a könyvekhez való hozzáférést tegyük lehetővé számukra. Most pedig egy percre Prendergast asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Ez a szobali kérdés ismételten emeli azt, hogy, a, hogy mennyire fontos a copyright, illetve az információ. A vakok és a gyengénátok ugyanolyan jogokkal rendelkeznek a könyvek tekintetében, mint ön vagy mi, viszont azonban a valóságban ez nem valósul meg, egy igazi könyvészség tapasztalható nálunk, náluk. Az ír Diszlexia Egyesület a parlament és más szervezetek is felszólították a tanácsot és a bizottságot arra, hogy hozzanak létre kötelezővényű szabályokat, viszont sem a tanács és sem pedig a bizottság nem követi ezt, hanem inkább a puha jogszabályokat alkalmazzák pedig a Vakok Szövetséges, Szövetsége is pont az ellenkezőjét kérik ezeknek. Sokkal több könyvet elérhetővé kell tenni a vakok számára, és ehhez az, az kell, hogy másfajta jogalkotást alkalmazzunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló Bellinguer képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Amit szeretnénk, az az, hogy egy új szerződés jöjjön létre itt. Szeretnénk, hogyha lennének kivételek a gyengéllátók, illetve vakok számára. Ez nem lehet, ez nem egyfajta jótékonysági cselekedet, tehát egy alapjogról van szó. Az Európai Unió nem igazán volt aktív ezen a területen, az Európai Bizottság sem, Véleményem szerint túlságosan konzervatívak voltunk, sőt, bolykotálták is ezt a szerződést, csak utalok azokra a módosítókra, amiket novemberben nyújtottak be, és amelyel megadályozták azt, hogy a szavakból konkrét tettek jöjjenek létre. Szükség van kötelező érvényi szerződésre, vannak még jogi akadályok, amelyek útját állják annak, hogy ráírással készült könyvek kiadásra kerüljenek. Nem szabad azt az ürügyet alkalmazni, hogy ez a szerződés sérteni a szellemi tulajdonjogot. Blinke Vicsi uta kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! Több millió olyan személy van az Európai Unióban, akiknek hozzá kell férniük különböző formátumú könyvekhez, beírással készült könyvekhez, vagy, digi- vagy digitális könyvekhez. A könyvek 5%-át adják csak úgy ki, amely elérhető a látók, illetve a vakok számára. Most már egy olyan jogszabályozásról beszélünk, amely kivételeket tesz lehetővé a látók számára, a copyright tekintetében. Szeretném arra kérni a tanácsot és a bizottságot, hogy támogassák a kötelező érvényű jogszabályok, szerződések megalkotását. A VIPA most már egy új tervezetet kíván kialakítani a gyengéllátók számára, és mi mindenképpen szeretnénk ezt támogatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek. Többen kértek szót, mint amennyi időnk van. 5 percünk van erre. Azt javaslom, tizen kértek szót, hogyha minden frakciót figyelembe veszünk, beleveszünk a függetleneket is, akkor

Köszönöm szépen, Kósa úr. Tikau asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. hogyha csak a kiadott könyvek 5%-a hozzáférhető a gyengéllátók és vakok számára, az valóban, valóban szörnyű, hiszen ők is joggal rendelkeznek ahhoz, hogy audio formátumban vagy braille formátumban hozzáférnek a könyvekhez. Vannak könyvtárak, és a könyvtárakban vannak komputerek, amelyek alkalmasak a nem látók számára is, és itt biztosítani kell ezeken elektronikus formátumban a különböző művekhez való hozzáférést. Ezen személyek többsége nem dolgozik, ennél ezért, ezért is fontos az, hogy hozzáférjenek ezekhez az információs lehetőségekhez braille vagy elektronikus formátumban. Egy online katalógust is létre lehetne hozni azon művekből, amelyek elérhetőek a vakok és gyengénlátók számára. Ami pedig a szerzőjogokat illeti, mindenképpen fel kell lépnünk. Elnök, köszönöm szépen, egy percre Bilbao asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Ma nagyon sok gyengénlátó és vak hallgat bennünket a, szeretnénk leépíteni az akadályokat, viszont jelenleg csak 5% elérhető a könyveknek a vakok számára. Nagyon nehéz így informálódniuk, tanulniuk a gyengénlátóknak és a vakoknak. Azt szerettük volna öntől hallani, hogy önök a bizottság részéről kötelező érvényű szerződésen dolgoznak, azért, hogy a kultúra mindenki számára elérhető lehessen. Ön biztos, önnek mindenképpen azon kell lennie, hogy itt egy kötelező érvényű szerződés jön létre, és gondoljunk arra, hogy potenciálisan mindannyian fogyatékossággal élők vagyunk. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló Lichtenberger asszony lesz egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, az ön válasza csalódást keltett bennem, úgy tűnik, hogy a régi rendszer mellett kíván kitartani, hogy országonként bonyolult tárgyalásokat kell folytatni, és továbbra sem lehet hozzáférni majd így az irodalomhoz, és ez nem fog majd további lehetőségeket adni a vakok és gyengénlátók számára. Ezt azért is szomorúnak tartom, mert az Európai Unió egy dolgot akadályoz a szellemi tulajdon világszervezeténél, míg a többi partner tovább kívánna menni. Egy nagy eséről maradunk le, nem a szerzői jogért küzd itt, hanem az ellen küzd, akik fogyatékossággal élnek, és akiknek ugyanolyan hozzáférések kellene rendelkezniük a különböző kulturális javakhoz, annak érdekében, hogy ezekben osztozhassanak. Azt kérem öntől, hogy építse le az akadályokat, és hozzon létre, illetve törekedjen egy kötelező érvényű szabályozás létrehozására. Köszönöm szépen. Egy percben Swinburne asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az állásfoglalási indítványt, amely egy polgári petícióból eredeztethető, és biztosítani kellene, hogy minden állampolgár hozzáférjen könyvekhez, dokumentumokhoz. A Nemzeti Királyi Vakok Nemzeti Intézete alternatív formátumban vakok számára hozzáférhet vezető könyveket nagyobb arányban szeretne megjelentetni, hozzáférhetővé tenni azok számára, akik hátrány szenvednek a labból, hogy nem jutnak hozzá nyomtatott médiához. Megalapozott ez a kérés, a vakok, gyengén látók méltányos költségek mellett hozzáférhetnének az új digitalizált formájú könyvekhez. Biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő eszközök és számítógépes alkalmazások kerülnek kifejlesztésre a vakok számára, hogy így az új technológia segítségével ők is élvezhessék az irodalom által nyújtott élvezeteket. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Páska úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztes biztos úr, a vakok és gyengéglátó polgárok forgá, fordultak hozzám, kérték a segítségemet, a jogok alóli kivételt eh, kértek a határon át nyúló módon terjesztett eh, könyvek számára. A Vakok és Gyengélátók eh, Nemzetközi Szövetsége is azt javasolják, hogy egy kötelező, nemze, kötelező jogi érvényű nemzetközi szerződést kellene megkötni és ezek hivatott biztosítani a, a vakok számára a hozzáférést a könyvekhez. Az EU-nak támogatni kellene azt, hogy a VIPO kötelező megállapodást kössön, és változtatnia kell a jelenlegi állásponton, ami az önkéntességet helyezi előtérbe. 2011-ben már félbeszakítja az elnök a hozzászólót. Köszönöm szépen gyors leszállásra kényszerítettem. Sinclair asszony a következő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök minden olyan kezdeményezést, ami segíti a hátrányos helyzetű eh, embereket, ebben az esetben a vakokat és gyengéllátókat. Az EU-nak érzékenynek kell lenni, több millió vak és gyengénlátó ember eh, segítségre szorul. A VIPO, a szellemi jogokat védő szervezet, hogyha egy kötelező, jogira kötelező megalapodás kötne, ez segíteni a legjobban a több millió vak és gyengélátónak, aki jelenleg nem jut hozzá könyvekhez. Köszönöm szépen, Sinclair asszony! a frakción átnyúló szolidaritás működik. és Sikerült betartanunk az időkeretet, így, hogy még hárman kaphatnak szót a KSDI eljárásban. Jár úr így még szólhat. Köszönöm, elnök úr és köszönöm az ilyen fegyelmezett előttem szólóknak. Macolni képviselőasszonynak nagyon hálás vagyok, hogy felkarolta ezt a kezdeményezést. Miről is van itt szó? Az alapjogi kartára hivatkozunk, és az Európai Unió alapszerződésére, amely tiltja a diszkrimináció minden formáját, így a gyengénk látokra is vonatkozik ez a, az Európai Unió bizottságának sikre kellene szállni a Vipornál, és ügyben. Már elég régóta azt hangoztatjuk, hogy jogilag kötelező érvényű megalapodás lenne szükség, és érzi a biztos azt, hogy egyre inkább irritál minket az, hogy nem reagáltak a parlament kezdeményezésére, amelynek a lényege az, hogy egy kötelező, jogilag kötelező szerződés szülessen már végre meg, erre tényleg megérett az idő, a fogyatékossággal élők a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegéhez tartoznak, és megérdemlik ezt a szerződést. Köszönöm szépen, kedves kollega, és Romero Jóeva képviselő asszony kapsz, képviselő úr kap szót. 30 millió embernek okoz nehézséget az Európában, hogy könyvekhez jusson, és a könyveknek csak 5%-a létezik olyan formátumban, amelyet a vakok és gyengéllátók is olvashatnak. És ez még a fejlett országokra vonatkozó adatok képzeljük, hogy mi van a fejletlenebb országokban. Lehet itt különböző gazdaság érvek mögé bújni, de az alapelvet kell véd, megvédenünk ahelyett, hogy sikraszánánk a nemzetközi kötelező szerződés mellett, itt mindenféle kibúvókat keresnek. A vakok a gyengén látok, és éheznek az olvasásra, az olvasmányokra. A bizottság és a tanács, aki ma ugye nem képviselteti magát, a nemzetközi testületekben nyilván tovább részt vesz majd a tárgyalásokban, de jó lenne, hogyha ezek a viták, tárgyalások végre oda vezetnének, hogy elhárulnak az akadályok. Önök köszönöm, és Vertman asszony a következő. Egy percben. Elnök úr, biztos úr, 30 millió ember vakillető gyengén látó az Európai Unióban, és korlátlanul biztosítani kell, hogy hozzájussanak könyvekhez. De én most egy kicsit máshogy fejezem ki magam. Gyengén látóknak az oktatási szűződő jogát vesztük el, hogyha nem biztosítjuk a könyvekhez való hozzáférést. Mindig azt mondjuk, hogy javítani kell a képzést, az oktatást, és kirekesztjük a vakokat és a gyengén látókat az oktatásból. Meg kell szüntetni ezt a diszkriminációt információt. Úgyhogy kérem, hogy valóban határozottan lépjenek fel a vakok és gyengéletok érdekében, tegyenek meg mindent, hogy változzon a helyzet. Köszönöm, kedves kolléganő. Most még két percben a bizottság képviseletében ismét Bányi biztos úré a szó parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy eh, valóban eh, kritikus hangon, nagyon eh, nyíltan szóltak a tisztelt képvis, szólaltak fel a tisztelt képviselők, felhívást intéztek a bizottsághoz. Ez engem bátorít a fellépésre. Nagy figyelemmel hallgattam önöket, tisztelt képviselő hölgyek és urak, és több ok miatt személyesen is nagyon fontos számomra ez a kérdés. A közéletben eh, biztosítani kell a fogyatékossággal élők, eh, így a vakok és a gyengébb látóknak is az őket megillető helyet. Eh, Harkin asszony, Lichtenberger asszony is kiemelte annak a fontosságát, hogy ezek a legsebezhetőbb emberek, és nekik még inkább fontos, hogy mindez ugyanúgy hozzáférhessenek, mint bárki. Morgantini asszony, Basescu asszony, Bertman mondja, és sorolhatnám az összes képviselőt, aki hozzá szólt. valamennyien említették, hogy sok millió ember él fogyatékossággal, és most mi konkrétan ugye a vakokról és gyengén látokról beszélünk, és az ő problémájukról. Visszatérnék arra, amit Cashman úr mondott. A jelenlegi diszkrimináció valóban elviselhetetlen Prendergast és Swinburne asszonynak pedig a következőt mondanám. Párbeszédet folytatunk nemzetközi partnereinkkel, és a bizottság, a bizottságot önök is, a parlament álláspontja is arra bátorítja, hogy határozottan lépjen fel a gyengélátok jogaiért de mielőtt megkötnénk egy jogilag kötelező szerződést, amit önök kívánnak, és amivel kapcsolatban én teljesen nyitott vagyok, azért látnunk kell, hogy ennek vannak feltételei, és a megértésüket kell, hogy kérjem, hölgyem és uraim. Fontos, hogy mi lenne ennek a szerződésnek a tartalma. Ez olyan szöveg kell, hogy legyen, ami valós megoldást kínál a problémákra, arra, hogy diszkrimináció éri a vakokat és gyengéllátókat. Pragmatikusaknak kell lennünk. Ez a téma engem már azóta foglalkoztat, hogy biztosként kezdtem el dolgozni. Néhány nappal ezelőtt Spanyolországban és Brüsszelben is tárgyaltam, például a VIPO képviselőivel, Harken asszony és mások is konkrétumokat akarnak. Én ezen dolgozom. Néhány hónap ezelőtt megszületett egy memorandum kiadók és a vakok szervezetei között 2010. szeptemberében, Ebben arról van szó, hogy létre kellene hozni egy közvetítői hálózatot, a megfelelő struktúrákat, amelyek garantálni tudják azt, hogy ezeken keresztül lehet terjeszteni a vakok és gyengilátok számára is eh, eh, hozzáférhető formátumban megjelenő könyveket. Nagyon fontos, hogy fellépjünk, együtt kell dolgoznunk a Vakok Gyengilátók Szövetségeivel és a kiadókkal is, egészen konkrét projekteken. Egy lehetőleg hatásos szöveget szövegkidolgozása folyik. Egy kompromisszumos szöveg már elkészül, de hát azért még elég messze vagyunk a végső céltól, hogy ez már egy konkrét szerződés formájába önthessük. Meg kell vizsgálnunk a szöveg minden elemét, hogy ez valóban hasznos-e a vakok és a gyengeléglátók számára. Valamennyiüknek még egyszer azt mondanám, hogy nekem tényleg az fontos, hogy itt valós előrelépés történjen. Nem elég mm, szépeket mondani, vagy beszélni. A bizottság nagyon sok anyagot kiad, de most eh, valóban azt tartanám fontosnak, hogy itt eh, a tartalom olyan minőségű legyen, hogy ez valóban segíti a konkrét megvalósítást. A, ehhez a partnereinkkel kell együttműködnünk. Én már ráléptem erre az útra, amit önök kívánnak, a jogilag kötelező érvényű szerződést akarjuk megkötni, de ehhez eh, a tanács és a bizottság kollégiumának a beleegyezésére is szükségem van. Én kérni fogom ezt a felhatalmazást, ezt a mandátumot, hogy tárgyalhassak eh, egy kötelező jogérei szerződésről de hát azt asszony ön is elmondta, ön azt mondta, hogy minden tagállam egyetért ebben. Nos, hát ezt én nem így tudom. Én az információm más. Van bizony néhány olyan ország, mm, kormányok, amelyek nem zárkóztak fel ezen irányvonal mögé és kérem a támogatásokat. Igen, én szeretném, hogyha a tanács megadná nekem ezt a mandátumot, de hogyha ezt elutasítja a tanács, akkor nem tudunk előre lépni. A következő hetekben szeretnék majd egy megegyezésre jutni, ami elég jó lesz ahhoz, hogy tényleg elinduljunk a kötelező szerződés felé vezető úton, de ehhez megegyezés kell a tanácsban is. A tanács ülésén kérni fogom a tanácstól, hogy megkapjam ezt a felhatalmazást, ezt a mandátumot, és ha ez meg lesz, akkor érhetünk el, érhetjük el azt, hogy tényleg változon a helyzet. Ez az én hozzáállásom, és ahogyan mondtam, én be fogom nyújtani ezt a javas, javaslatot, és a kollégiumot arra fogom kérni, hogy kérjen a tanácstól egy ilyen mandátumot. Én személyesen a munkatársaimmal már dolgozom ezen, de hát a tanácsban vannak kormányok, akik ezt eddig még nem tették lehetővé. Beringer úr ön tudja, hogy én nem vagyok túl konzervatív, konzervatív, és Bilba asszonynak azt mondom, hogy igenis, nekem én nagyon pozitívan értékelem azt, amit önök mondtak. Macóni, azt, hogy Kósa úr, nagyon figyelmesen hallgattam, amit mondott, nagyon világos, hogy önök azt akarják, hogy megszülessen ez a kötelező szerződés. Én azt mondhatom, hogy mindent meg fogok tenni, amit tőlem telik, hogy ez valóban megtörténjen és világosan szeretném majd mindig, világos ezt szeretném tenni önöknek, hogy milyen nehézségekkel kell nekem szembesülni, annak ellenére, hogy én szeretnék nagyon előre haladást elérni, és konkrét javaslatokat fogok a következő hetekben kidolgozni, abban a szellemben, ahogyan ezt megpróbáltam összefoglalni. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, biztos úr ezt a nagyon kimerítő részletes választ. Valóban ez a téma meg is érdemelte ezt a részletes választ. A petíciós szakbizottság nyújtotta, nyújtotta be az állásfoglalási indítványt, holnap 12-kor szavazunk erről, és ezzel lezárom ennek a pontnak a megtárgyalását. Következő napi rendi pontunk Simon úr jelent.